Der Präsident! Az elnök. Vielen Dank. Köszönöm szépen. Az ülést megnyitom. Mindenkit megkérek, hogy foglalja helyet. A tegnapi ülési jegyzőkönyvei hozzáférhetők. Szerintem Szeretném megkérdezni, hogy van-e ehhez hozzászólás. Ha nincs, akkor elfogadjuk a jegyzőkönyvet. Hölgyeim és uraim, a következő napirendi pont az olasz köztársaság miniszterelnökének Mário Montinak előadása a gazdasági növekedésről és foglalkoztatásról. Monti úr, üdvözlöm Önt az Európai Parlamentben. Nagy megtiszteltetés, hogy eljött hozzánk. Üdvözöljük az egész ház nevében. Hölgyeim és uraim, röviden elmondanám, hogy hogyan járjunk el. Nincsen catch the eye, tehát nincsen spontán felszólások. Ideje ne integessenek fehér lapokkal, nincsen spontán felszólásra idő. Ezt azért mondom, mert már rengeteg catch az elnök eljárást folytattam le, ajánlották, hogy most is legyen, azonban mégsem lesz. A gazdasági válság növekedés és foglalkoztatásról tartandó előadásához most megadom Mária Monti professzornak a szót. Grazie, signor Presidente. Köszönöm, elnök úr számomra nagyon nagy megtiszteltetés. És természetesen az olasz, olasz kormány számára is, hogy meghívtak ide az Európai Parlamentbe, a plenáris ülésre. Néhány szót szólnék önökhöz most elképzeléseinkről. De még egyszer szeretném kijelenteni, hogy nagyon megható hogy ismét itt lehetek az Európai Parlamentben. Emlékszem, amikor legelőször itt jártam az önök házában, ez 1995. januárjában volt a meghallgatások alatt, amikor az Európai Bizottság jövendő tagjait hallgatták meg. Számomra tíz évig a parlament döntő fontosságú partner volt. Figyelemmel kísérhettem hogyan alakul, hogyan növekszik a demokrácia Európában. Ez pedig visszatükröződött abban is, hogy mi történt itt, ebben a helységben, illetve Brüsszelben a szakbizottsági üléseken. Megalapíthattam, hogy a bizottság számára, melynek tagja lehettem, a parlament képviselete, parlament együttműködése nagyon fontos volt, hiszen az európai építkezés során a parlament mindig fontos partnerünk volt. Most pedig egy olyan asztal mellett állok a parlamentben, ahol még soha nem állhattam. Ez is egy új tapasztalat számomra. Hiszen egy tagállam politikájáért vagyok felelős, és garantálhatom önöknek, hogy számomra ez a két dolog teljes mértékben összefonódik. Tehát az országomért és Európáért érzett felelősségem közös. Eléggé gyakran tapasztalhattam meg brüsszeli biztosként, hogy a nemzeti kormányzatok az európai intézetek vádlójaként léptek fel. Miután részt vállaltak ők is az európai intézményekkel közösen a döntésekben. Én eh, úgy határoztam, hogy soha nem játszom ezt a szerepet. És eh, mindig a parlamentben és más helyen is hangoztatom ezt. Óriási áldozatokat kell hoznunk nagyon nehéz reformok előtt állunk. amelyek végrehajtására minden olaszt felszólítottunk. Azonban ezek a reformok szükségesek annak érdekében, hogy jobb legyen a gazdasági élet, a társadalmi élet Olaszországban mindenek előtt gyermekeink érdekében. Ezek olyan dolgok, amelyeket Európa is ajánl. Azonban távolról sem arról van szó, hogy az Európai Unió rendelni el nekünk ezeket a dolgokat. Nekem az a feladatom, hogy vezessek egy országot, egy olyan országot, amely egyre ritkább kincsel rendelkezik, ez pedig a pozitív hangulatú közvélemény, és megpróbálom ezt a kincset, ezt a nyersanyagot ápolni. Úgy gondolom, hogy továbbra is feladatunk, hogy meggyőzzük a polgárokat érvekkel. És ne csak az legyen a feladatunk, hogy Európára hivatkozunk csak bátoríthatom a kollégáimat a többi tagállamban, hogy ugyan ilyen viselkedést mutassanak. Tehát, hogy közösen vállaljuk a felelősséget közös építkezésünkért. Elnök úr, igen tisztelt parlamenti képviselők! Olaszország pillanatnyilag versenyben van. Megpróbálunk ebből a szükséghelyzetből kikerülni. És úgy gondolom, hogy előbb vagy utóbb, de sikerül nekünk ez. Sikeresek leszünk abban, hogy ebből az árnyékzónából kikormányozzuk országunkat. Hiszen jelenleg egy ilyen helyzetben vagyunk. Ez azonban mindig megfertőzheti Európa további részét is. A költségvetés konszolidációja szükséges, azonban szerkezeti reformokra is szükség van. Emlékeztetnék arra, hogy elődöm Silvio Berlusconi, a volt miniszterelnök, már nyáron vállalt bizonyos kötelezettségeket. Már ő is arról beszélt, hogy milyen legyen a 2013-as olasz költségvetés, és pedig kiegyensúlyozottnak kell lennie, mondta. Európa többi ország hasonló feladatai vannak. Mi természetesen teljesítjük kötelezettségeinket. Nem akarjuk megváltoztatni még akkor sem, hogyha nagyon nehéz feladatokat vállaltuk. Ami azt is jelenti, hogy a GDP-nek jelentősen növekednie kell. És hogy 5%-ot kell a kamatok törlesztésére fordítani. Reméljük, hogy nem sokára kiegyensúlyozott lesz a költségvetésünk. A kormányunk különleges összetétele miatt és az olasz parlamenthez fűződő viszonyunk miatt, amely igen különleges, szükséges, hogy minél gyorsabban végrehajtsuk a szerkezeti reformokat. Olaszország pillanatnyilag konszolidálódik. Azonban még nagyon hosszú út áll előttünk, de bátorságot meríthetünk abból, ami már megtörtént. Olyan Olaszország alakul ki, amely nem passzívan viselkedik majd az Európai Unióban. Olyan Olaszország alakul ki, amely nagyon erősen hozzájárul majd az Európai építkezéshez, amely erős szerepet játszik, és az Európai Unió egyik alapító tagjáról van szó, amely az Európai Unió egyik legnagyobb nemzetgazdasága is. Ebben az értelemben nagyon szívesen elfogadtam azt a meghívást, amelyet a német kancellár és a francia elnök juttatott el hozzám. Hiszen ők meghívták Olaszországot, és az első hármas találkozónk is alkalmat nyújt arra, hogy megmutassuk, hogy Olaszország milyen hozzájárulást szeretne nyújtani a közösségi módszerhez, amely elismeri az európai intézmények prioritását. Minden lehetőséget szeretnénk megvizsgálni, hogy konszenzust építsünk, ahelyett, hogy újabb árkokat ásnánk. Azok az országok, amelyek pillanatnyilag még nincsenek az eurozónában, vagy olyan országok, amelyek közölték, hogy soha nem akarnak belépni az euróba, ne kerüljenek kirekesztésre. Tehát inkluzívnak, befogadónak kell lennünk az Európai Unióban. Elnök úr, témám a gazdasági válság, a növekedés és a foglalkoztatottság. Esetleg még szólhatnék arról is, hogy véleményem szerint mi a legnagyobb kockázat Európában. Az euró igazából az európai építkezés legambiciózusabb terméke volt. Mindent megengedhetünk, csak azt nem, hogy az euró a bomlás egyik tényezője legyen, és ez a kockázat fennáll. Éppen ezért elkötelezettek vagyunk, hogy megoldást találjunk az eurozóna válságára. Azonban sokkal többre van szükség, hogy ismét egységes szellem legyen Európában, hogy mindenki úgy érezze, hogy egy közös projekt része. Az euróválság nagyon sok sztereotípiát felélesztett, nagyon sok régi sérelmet, sebet szakított fel, és el is választotta egymástól európaiakat. Az északot a déltől, a magot a perifériától, ezeket a választóvonalakat elutasítjuk. Egy olyan állam képviselője vagyok, amely földrajzilag a periférián fekszik. És az égvilágon semmi bajom nincs ezzel a földrajzi megjelöléssel. Azonban szeretném hozzátenni azt is, hogy Olaszország is egy központi állam, amelyben a közös felelősségünkre gondolunk. Itt Németország és Franciaország két központi euró állam is felelős a válságért. Hiszen 2003-ban Olaszország az ECOFIN tanács soros elnöke volt. Azonban az a két ország, Németország és Franciaország inkább azt az álláspontot szorgalmazták, hogy a befolyásukat növelik és a alkalmazási mechanizmust gátolták meg. Ezt a francia és német kormányzat már már elismeri. Éppen azért azt szeretném mondani, hogy semmi negatívat nem akarok most mondani nagyra becsült német és francia kollégáimról. Azonban igazából a költségvetési fegyelem hitelébe fektetett hit szenvedett ettől hiteltelenné vált, és az euró zónába vetett bizalom is megrendült. Ez a költségvetési fegyelem egy eh, nagyon nagy dolog volt, nagyon nagy vívmány volt. Természetesen eh, a periféria is hibás, azonban nem szabad elfelejtenünk, hogy a központ is hibázott. Az a helyzet, hogy nagyon sokan fegyelmezetlenek voltunk. Elnök úr, hölgyeim és uraim, tisztelt képviselők! Nincsen Európai Unió, hogyha nem vagyunk minnyáján felelősek egymásért. És ez vonatkozik az eurozóna felépítésére is. Alapjában véve nyolc fáradtságos évbe telt Fáradoztak a tagállamok, fáradozott a bizottság. És a bizottságot most méltatnám, hiszen a bizottság az európai integráció motorja. És a parlament is egyre fontosabb szerepet játszott az elmúlt években. Ezeknek az intézményeknek 8 évre volt szükségük, hogy a stabilitási és növekedési egyezménybe vetett bizalmat helyreállítsák. Szeretném most a parlament szerepét méltatni. A hatócsomaggal, egy olyan konstrukcióval, amely ismét helyreállította a bizalmat. Ez több, amit a tanács tett. Hogyha belegondolunk, hogy a parlamentek ebben a történelmi korszakban a végrehajtó hatalommal szemben a fegyelmezetlenség példái lennének, akkor ez európai szinten nem stimmel, hiszen ez a parlament mindig a fegyelem támpontja volt a munkájának köszönhetően. Nem gondolom, hogy most lenne itt az ideje annak, hogy a költségvetési fegyelmet most a levéltárokba száműzzük, és az agenda új oldalát nyissuk meg, melynek címe növekedés. Szerintem ezt a két dolgot valahol össze kell egyeztetni. Ez pedig vonatkozik országaink mindennapjaira is. Tegnap a miniszterek tanácsában egy nem túl népszerű döntést kellett meghoznunk. Ez pedig az, hogy nem kap pénzügyi garanciát az olasz állam. És pedig 2020-ban az olaszok megpróbálják az olimpiát Rómába vinni, és nagy volt a csalódottság. Természetesen Rómában, de egész Olaszország csalódott volt emiatt a döntés miatt de mégis az volt a véleményem, hogy az olasz közvélemény megértette, hogy ma Olaszország számára lényeges, és az olasz és európai érdek is. Múlt héten Washingtonban jártam, és ott is mondták, hogy mennyire fontos az eurozóna stabilitása, hiszen nagyon fontos a világgazdaság számára is. Tehát az a helyzet, hogy minden olyan gesztus, amely terheket ró a jövőre, nem egyeztethető össze a jelenlegi kormányzati felelősségünkkel. A múltban pedig túlságosan gyakran volt ez a helyzet. Igazából a korábbi generációkra hárítottuk át a terheket. Remélem, hogy lesz még alkalmunk Olaszországban, hogy nagy rendezvényeket tartsunk. A múltban is mindig megoldottuk ezt. Olaszország tényleg nagy mértékben hozzájárult a kultúrához, a sporthoz és egyéb európai rendezvényekhez. Kis gesztusokról van szó, amelyek fontosak, hogy bemutassák, hogy a költségvetési fegyelem helyén való. És hogy nem valami kidobantó, kidobandó, hanem új életformát kell, hogy jelentsen. az Európai Tanács asztalánál, elnök úr. Olaszország egyre inkább hozzájárul a növekedéshez. Hallható már a növekedés hangja. Országunkon belül is mindent megteszünk, amely szükséges a költségvetési fegyelemhez. A január 30-i Európai Tanács, után március 1-én lesz ismét tanács, és a januári tanács tanácsnak elég sok mondandója volt a növekedésről, és a tanácsnak még több dolgot kell tennie. Tudom, hogy a parlament mindennapi munkájában, az egyes projektekhez kapcsolódó állásfoglalásokban újra és újra értelmezi a növekedést. Olaszország például az Európai Tanácsban elérte, hogy magasabbra teszik a prioritások mércéjét, mint a gazdaságpolitikai növekedés. Tehát lehetséges a növekedés úgy, hogy ne térjünk el a költségvetési fegyelemtől. Most vegyünk néhány példát. A közös piac, az egységes belső piac. Itt még nagyon sok dolog történhet a növekedés érdekében. Barnier úr, a bizottság legfiatalabb, egyik legújabb kezdeményezésének az atya, a belső piacról szóló akta szerzője itt van, és óriási növekedési potenciált jelent ez nekünk. Olaszország mindig azt szorgalmazza, hogy a szavakra tettek következzenek. Tehát, hogy az állam és kormányfők személyesen legyenek jelen a porondon, hogy megmutassák, hogy ennek a dolognak mekkora a prioritása. Akkor ez a szöveg nem csak egy szürke irányelv, vagy egy szürke rendelet marad. Igazából az európai integráció lelkéről van szó, amelyet tovább kell fejlesztenünk. Mondanék még egy példát. Azt ismétlem, amit az Európai Tanácsnak már elmondtam. A fiskális megállapodás jó. És negyedszer vagy ötödször próbáljuk erősíteni a költségvetési fegyelmet. Azonban nem szükséges ezt a munkát még egyszer megtenni, hiszen integrációra van szükség a belső piacon. Hiszen itt komoly mechanizmusok vannak szankciókkal együtt a költségvetési fegyelmen belül. Mindig vannak országok, amelyek éveken át megsértik a belső piac szabályait. És nagyon sokáig tart, míg a bizottság az összes szükséges lépcsőfokon keresztül eljut az Európai Bíróságig ilyen esetekben. Ez pedig nem optimális az eurozónában. Nagyon jó az, hogy ennyire figyelünk a valuta uniónak, és hogy a költségvetési fegyelemnek ezt kísérnie kell. Azonban sokkal kevésbé figyeltek a gazdasági unióra, ez pedig a valuta uniónak is az alapja. És most erre is fokozottabban kell figyelnünk. Elnök úr, mondandom végére érek lassan. Tudom, hogy kevés az időnk, be kell osztanunk az időt, és nem csak itt, hanem mindenhol Európában. Fegyelmezetteknek kell lennünk. Elnök úr, a stabilitási kötvények. Igazából láttuk a parlamenti többséget, és más testületek előtt is hangoztattam ezt. Természetesen most nem a hiányzó fegyelem pótlására, hanem a, nemzetközi piacok élénkítésére gondolok. Hiszen ez egy olyan eszköz, amely, hogyha jól sikerül, és támaszkodik az Európai Parlament állásfoglalására ma elfogadott jelentésre és a bizottság zöldkönyvére, akkor tényleg egy olyan hozzájárulást jelenthet, amely a pénzpiacokat, a pénzpiacok bizalmát is erősíti. Egy példát említenék most, hogy milyen eszközöket lehetne például alkalmazni. Természetesen az érzékenységeket figyelembe kell vennünk. Ha egy nagy ország azon a véleményen van, hogy a stabilitási kötvényeknek jobban előre kellene haladni, akkor, vagy, vagy éppen, hogy visszafogottabban reagál, akkor ezt az érzékenységet figyelembe kell venni. És úgy gondolom, hogy eh, egy nap eljön majd az az időpont, hogy még egyszer elgondolkozzunk azon, hogy a befektetőket, most intézményes vagy magánbefektetőket tekintve megfelelő eszköze ez. a mi alkotmányaink szólnak a költségvetési fegyelemről, a költségvetés kiegyensúlyozottságáról beszélünk, az aranyszabályról, ami igazából ez a fegyelem. Azonban ez az aranyszabály a német politikában is hozzájárulhatott ahhoz, hogy növekedjen az államadóság. Azonban mindenképpen csökkenteni kell az adósságokat, és növelni kell a tőkeképződést. Amennyiben egy nap lezárul a nagy átalakítás, amely Németországból indul ki, ahol a fegyelem kultúrája ismét győzedelmeskedik, akkor más eszközöket is előre jelezhetünk a növekedés érdekében. Egy utolsó megjegyzésem lenne még, elnök úr, tudom, hogy most már tényleg nincsen sok időm, de röviden vázolnék egy cikket, újságcikket, amely a német, olasz és francia sajtóban jelent meg ma reggel. Sylvie Goulárral is jegyzik ezt és itt pedig a kibékülésről és az integrációról van szó. Egyre nagyobb adagokban van erre szükség. És természetesen a demokráciáról sem mondhatunk le. Hogyan tudjuk ezeket a dolgokat összeegyeztetni? Demokráciát és integrációt. Úgy gondolom, hogy eh, nem túl könnyű összeegyeztetni a demokráciát és az integrációt. Természetesen csak is egy nagyon felszínes szigeti kultúra gondolhatja úgy, hogy tehát csak is egy ilyen kultúra gondolhatja naívan azt, hogy az integráció egy szuperállam lenne. Elnézést kérek, nem az Európai, hanem az olasz parlament óriási többségéről van szó. Elnézést kérek, hogyha most hirtelen elkap a szenvedély, ha az európai integrációról beszélek. az integráció, az európai integráció nem egy szuperállam. Ez csak azt jelenti, hogy egyre inkább érvényre kerül a szubszidiaritás elve. Ezt pedig össze kell egyeztetni a demokráciával. Látjuk, hogy mi történhet akkor, amikor néhány tagállamban az emberek úgy érzik, hogy az integráció szemben megy a demokráciával. Jó, nem akarjuk úgy ismét feltalálni a spanyol viaszt. És nem akarunk ismét létező intézményeket kitalálni. Ezek léteznek, ezt többször hallottuk. Van egy olyan intézmény, a, melyet a polgárok megválasztanak egész Európában, ez az intézmény pedig az Európai Parlament. Ez pedig az európai közösségi élet egyik motorja. Az Európai Bizottság része voltam. És évekkel ezelőtt haza is küldött néha engem a parlament. Úgy gondolom, hogy a parlament szigorú, azonban a parlament szerepe egyre lényegesebb. Úgy vélem, hogy így képes a hatékonyságit, hatékonyságot is növelni, amely fontos a kormányok számára, a tanács számára, és végezetül a bizottság számára is. Ezeket a szerveket mind összehozhatjuk. Jean Monnet, a nagy francia elképzelése az volt, hogy egyre harmonikusabban éljenek együtt a demokrácia és az integráció. Köszönöm. Köszönöm szépen. Miniszterelnök úr, Monti miniszterelnök úr, nagyon köszönöm. Kedves kollégák, miniszterelnök úr, említette azt a cikket, amelyet Gulár képviselőtársunkkal együtt írtak, és ma jelent meg az újságokban. Önnek is, Monti úr és Gulár képviselőasszonynak is nagyon köszönöm ezt a cikket. Azt hiszem, hogy ez merő véletlen, hogy pont ma jelent meg ez a cikk az újságokban. Most pedig József Dól 5 percben kap szót a néppárt képviseletében. Tisztelt elnök úr! Tisztelt Maria Monti miniszterelnök úr, kedves kollégák! Meg vagyunk győződve arról itt a parlamentben, hogy Olaszországnak rendbe kell hoznia a, a köz pénzeket, az állami finanszírozás kérdését, és azt hiszem példamutató két szempontból is, ami Monti kormányzás alatt történt. Először is eh, tovább eh, folytatták eh, zökenőmentesen a kormányzást, de nagyon méreható változások is történtek. Liberalizáltak például több foglalkozás gyakorlását, ez nyilván a helyes irányba mutató lépés, hiszen ezzel új munkahelyeket sikerült teremteni, serkentik a növekedést, nő a foglalkoztatás egyfajta rugalmas, biztonságos flexikulitét akarnak bevezetni, és ezzel a piacgazdaságot erősítik. Szeretnék dinamizálni a munkaerőpiacot, de ugyanakkor védik a munkavállalókat, fellépnek a csalás ellen, egy igazságosabb adórendszer kialakításán fáradoznak, csökkenti akarják az olasz polgárok terhét. Üdvözöljük ezt az intézkedés csomagot, és egész Európa számára ez példaszerű. Szerintem nagyon sok ország követni fogja önöket több növekedésre, nagyobb növekedésre van szükség, és egy olyan politikai klímát és gazdasági környezetet kell teremteni, ami ezt elősegíti a hamis remények hamar eloszlottak, most viszont valóban reménykedhetünk, jogosan reménykedhetünk abban, hogy egy olyan politikát alakít majd ki, ami mérható változásokat tesz lehetővé, és a gazdasági növekedést elősegíti. Az olasz gazdaság erős, hiszen egy versenyképes ágazatokra épülő, erőteljes gazdaság sok fejlődési lehetőséggel kell. És ön, miniszterelnök úr, optimálisan ki tudja majd használni ezeket a lehetőségeket, és meg tudja szabadítani a gazdaságot a korábbi békjogtól, terhektől az európai politika és fel kell, hogy szabadítsa azokat a forrásokat, amelyeket jelenleg nem hasznosítunk kellőképpen. Sok millió európai, sok fiatal munkanélküli lehetőséget kellene, hogy kapjon, hogy a lehetőségeit kibontakoztassa és ehhez nagy felelősségre van szükség. Ön, Monti úr, ilyen felelősség teljes kormányzást valósít meg a közkiadásokat és a beruházásokat sokan megpróbálják összekeverni, összemosni, de hogyha valódi beruházásokat valósítunk, meg csak akkor tudunk majd igazi növekedést eh, elérni. Jacques Delors, a bizottság volt elnöke, egyszer azt mondta, hogy hát senki nem lesz szerelmes az egységes belső piacba. Ma itt a választások után is azt mutatjuk, hogy ugye egy versenyképes Európa sem lehet egy szerelem tárgya, de mégis nagyon szükséges. És ön, Monti úr, jó útra lépett rá, növekedés, foglalkoztatás növelése, erőteljesebb adóügyi koordináció a tagállamok között, új impulzusokat kell adni az integrációnak, erősíteni kell a belső piacot. 20 évvel a belső piac bevezetése után még mindig nem teljesedett ki a belső piac. Valamennyien tudjuk, Monti úr, hogy a német-francia tandem sok erőfeszítést tesz. De Olaszország és más ország is el kell, hogy mondja a javaslatait, akár ellenjavaslatokat tegyenek, mondják el a véleményüket. Nagyon köszönöm önnek azt, hogy ön a közösségi módszer és az európai integráció mellett kötelezte el magát a beszédében is. Monti úr, ön is tudja, hogy a visszatérés a kormányközi módszerhez nagy hibát jelentene és visszalépést jelentene az 500 millió európai számára. Ezt is a mérleg egyik serpenyébe kell dobni, és eh, a nem jó ez a kormányközi módszer. Ön mindig számol, számíthat a parlament többségének a támogatására. Egy szolidáris Európáról beszélt, egy felelősség teljes, eh, integrált eh, politikai szempontból és integrált Európáról. Mi is ezt akarjuk, és tudjuk, hogy önben szövetségesre lehetünk. Köszönöm a figyelmüket. Most pedig a szocialisták és demokraták frakciójának képviseletében Svoboda úr kap szót 6 percben. Köszönöm szépen, elnök úr, tisztelt miniszterelnök úr. Üdvözlöm én is Önt ebben a parlamentben. Az egész szociáldemokrata frakció nevében mondom azt, nagyon jó, hogy ön itt van. Jó lett volna, hogy az Európai Parlament, sokan azt mondják, hogy az Európai Parlament választotta meg önt, nos ez nem így volt, de most a beszéde után tényleg megválasztottuk volna önt, majd a miniszterelnöksége után esetleg jöjjön vissza ide hozzánk, mert mindig jó egy ilyen elkötelezett európai. Nagyon nagyok a várakozások Olaszország iránt miniszterelnök úr, nem csak itt a házban, hanem általában is. Mert a növekedésről szólva elmondta, hogy a növekedést össze kell kapcsolni a költségvetési fegyelemmel. Én még egy lépéssel tovább mennék, és azt mondanám, hogy a költségvetési fegyelmet könnyebb megvalósítani, hogyha van növekedés, és nő a foglalkoztatás. Miniszterelnök úr, nagyon sok nyilatkozatot hallottunk Olaszországból, más országokból, de a tettek még hiányoznak. Egy példát mondanék, például a Kanni csúcs találkozón Serközi elnök nagyon büszke volt ott a G20-ak csúcs találkozón, és a következőt mondta. Meg még győződve arról, hogy a foglalkoztatás kell, hogy minden politikai fellépés középpontjában legyen, ami hozzájárul a, az erős kiegyensúlyozott növekedéshez. Ez szép és jó, de hol maradnak a tettek? Egy konkrét tett lenne például a stabilitási kötvények ügye. Tehát még mindig sokat beszélünk, és kevés a cselekvés. Másodszorban, miniszterelnök úr, a szociális Európa valami konkrét dolog. Itt van megint csak a G20-akon elhangzott egyik nyilatkozat. Elismerjük, hogy mennyire fontos e, abba, hogy beruházunk a, a szociális párbeszédbe és ennek a fontosságát elismerjük. És a szociális párbeszéd, például Görögországban látjuk, hogy széthullott. A trojka azt mondja, hogy nem kell szociális párbeszéd, nem kellenek szociális partnerek, mindent jogszabályokon keresztül intézünk el. Számunkra a növekedés, a foglalkoztatás és a szociálpolitika együtt kell, hogy megvalósuljon. Azután a szociális Európában az adórendszer is szociális és méltányos kell, hogy legyen. Küzdenünk kell az adóelkerülés ellen. Itt a G20-akon megint csak azt hangzott el, el vagyunk kötelezve, hogy megvédjük a közpénzügyeket és a globális pénzügyeket a e, csalásoktól, az adóparadicsomoktól, de, de semmi nem történt. A nem a vállalaton kívüli joghatóságok az adóparadicsomok ellen igazából nem léptek fel. Itt van még mindig e, Svájcban megy, e, folyik rengeteg pénz, amit nem adóznak le, és közben meg a fizetéseket jelentős mértékben csökkentik. Ez tarthatatlan. Tudja, miniszterelnök úr, hogy a pénzügyi tranzakciós adó nagyon fontos. Persze megint csak mondhatjuk, hogy küzdenünk kell az adóelkerülés ellen. Az adó elkerülés, hogyha jogszerűen végzik, vagy alkalmazzák, akkor nem olyan nagyon nagy mértékű, és ezt hagytuk is eddig is, hagytuk, hogy Svájcba és máshol menjenek a fél, pénzek, de félünk bevezetni a pénzügyi tranzakciós adót. További lépésre, lépésekre van szükség, költségvetési konszolidáció, egy olyan Európában, ahol több a munkahely, kevesebb a munkanélküli, ahol méltányos adórendszer eh, működik, csökken a munkanélküliség, sokkal egyszerűbb ilyen körülmények között megvalósítani a eh, költségvetési fiskális konszolidációt. Eh, konszolidációt. A növekedés és a fejlesztés szempontjából meg kell néznünk, hogy mi az EIB és az LKB e szerepe. A Európai Beruházási Bank miért nem nyújt több kölcsönt, különösen a KKV-knak. Európában a beruházások is hozzájárulhatnak a növekedés előmozdításához. Aztán itt van az Európai Központi Bank, meg egy olasz vezeti, Drági úr, aki nagyon jó munkát végez, és azt akar, ő szeretné támogatni az politikáját, és ő mindent megtesz, eh, hogy eh, hozzáérjön a növekedéshez, hogy nőjön a likviditás Európában, amiből azután beindulhat a növekedés. Tehát ez a két olasz, eh, Monti és Drági, azt hiszem ők ketten egy sikertörténetet valósíthatnak meg. Igen, Super Mario-ként szokták őket emlegetni. Hát reméljük, hogy Super Mario-ként fognak viselkedni. És végül, miniszterelnök úr, demokratikus Európa, igen, önnek tökéletesen igaza van, demokrácia és az integráció nem mondanak egymásnak ellen. De a demokrácia, ami számukra nem önmagában a tanács. A tanács tagjai mindig csak a hatalmat akarják megőrizni. Ugye most azt szokták nekünk mondani, hogy hát mi vagyunk a Lisszaboni szerződés nyertesei. És a Lisszaboni szerződést tudjuk, hogy a kormányfők, a miniszterelnökök nem a nagy kedve kedvence, de az ön demokrácia felfogása is azt mondatja önnel, hogy a parlament is a demokratikus játék része kell, hogy legyen. Most ezt a fiskális szerződést a hátunk mögött kötötték meg, nekünk, minket is kezdetől fogva bele kellett volna vonni a tárgyalásokba. És nem is önmagában a bizottság jelenti a demokráciát. Ma délelőtt a Trojka képviselővel is tárgyaltunk, és ők sokszor rontottak még a helyzeten, súlyosbítottak a helyzeten Görögországban. Olaszországban más a helyzet. Olaszországban itt a fiskális költségvetési fegyelemről és a növekedési mindig együtt beszélnek, és nem csak a költségvetési fegyelem van napirenden. Nagyon örülünk, hogy itt van miniszterelnök úr, erős Olaszországot, erős, erős Európát akar, és mi is ezt akarjuk. Szükségünk van Olaszországra, az Európai Unió alapított tagjára, egy demokratikus, biztonságos, teljes körű foglalkoztatást, megfelelő szociálpolitikát biztosító Olaszországot akarunk mi is, és támoga, számíthat az támogatásunkra. Das Wort hat jetzt für die Frage. Most pedig a liberálisok nevében Ferhofstadt képviselő kapja meg a szót. Kedves eh, elnök úr, kedves Mário, a frakció és a Spinelli csoport is nagyon büszke arra, hogy ön lett az olasz köztársaság miniszterelnöke valóban kitűnő munkát végezett néhány hét alatt a jó útra állította Olaszországot, méreható strukturális reformokat hajtott végre, amely nagyon fontos az ország, illetve Európa számára is. Végre sikerült már egy igazi federalistát az Európai Tanácsban látnunk. Most már nem folytatom olaszul, mondja Ferhofstadt úr, Jobban tudok az olasz borról olaszul beszélni, mint eh, politikáról. Kedves eh, miniszterelnök úr, kedves Mário, amire szüksége van, az több, mint bókok, véleményem szerint. Igazából a parlament részéről, a tanács részéről nem csak szóbeli vagy erkölcsi támogatásra van szüksége, amire szüksége van az, hogy konkrét támogatást kapjon az Európai Parlamenttől és a tanácstól, és hogy legyen egy igazi terv arra, hogy a kamat lábak csökkenjenek mindenki számára Európában. Emlékeznünk kell arra, kedves kollégák, hogy Olaszországban még a reformok után is háromszor magasabbak voltak ma reggel a kamatlábak, mint Németországban és ez nem folytatódhat, hogyha szeretnénk eh, megakadályozni az euróválságot. Két dolgot kell tennünk. Először is eh, a Redemption Funddal foglalkoztunk, ez egy német ötlet, ez egy jó ötlet, jó létrehozni. Eh, egy ilyen fajta 2,8 milliárdos alapot, ez egy olyan alap, amelyet csökkenteni lehet az kamatlapokat. nem csak Olaszország esetében, hanem más ország esetében van, más ország esetében is, például Németország esetében is. Ahogy ön is tudja, Monti úr egy állásrólásban az Európai Parlament két hete azt kérte, hogy hozzuk létre ezt az alapot, és ez a parlament úgy gondolja, hogy ezt össze kell kötni az úgynevezett kettős csomaggal, a cúpekkel, amiről jelenleg tárgyalunk. Ez a legjobb mód, mert nem hiszem, hogy az EKB örökké folytathatja azt, hogy most tesz, vagyis nem lehet két-három havonta pénzt injekciózni a gazdaságba. Győr is elmondta, és örültem, amit mondott a közös köntvény piacról. Nagyon fontos, amit mondott Monti úr, hogy nem csak szolidaritásra van szükség, hanem egy jó eszközre is, amelyel valóban fegyelmet lehet elérni a gazdasági, a monetáris rendszerünkben, és ez egy sokkal jobb megoldás, és strukturálisabb megoldás, mint a jelenlegi helyzet, hiszen most egy milliárdot teszünk adófizetői pénzből abba, hogy megoldjuk a válságot. Vannak különböző segítségnyújtó programjaink, levisszük a fő gazdaságok értékelését, például Franciaországét, vagy Németországét és akár leértékelhetik, akár holnap is, és láthatjuk azt, hogy nagyon-nagyon sokan élnek nehéz körülmények között Európában. Tehát itt az ideje annak, hogy strukturális megoldást alkalmazzunk, és ne csak az adófizetők fizessék meg az árát mindennek, hanem a bankok, illetve a kötvénypiacok is. És utolsó megjegyzésként tisztelt elnök úr, Olaszország nem egyenlő Görögországgal, sőt, pont ellenkezőleg. Úgy gondolom, hogy Görögországnak figyelnie kell arra, hogy mi történik Olaszországban. Görögországnak is strukturális reformokra van szüksége, csökkentenie kell a közférában, a közféráját, és át kell alakítani a politikai rendszerét, és ezt már elmondtam Monti úrnak, és talán jó az, hogyha befejezte az olaszországi munkáját, akkor lehet, hogy jól lenne, hogy átmenne Görögországba, kitűnő miniszter elnök lehetne bárhol Európában, ahol szükség lenne az ő segítségére. Köszönöm szépen, Mário! Grazie. Köszönöm szépen, Ferhofstadt úr mondta az elnök olaszul. Harms eh, asszony kapja meg a zöldek nevében a szót. Ezt is olaszul mondta az elnök úr. Köszönöm szépen, elnök úr. Tisztelt Monti úr, én mégiscsak németül beszélnék. Felszólalásával két dolgot eh, tett egyértelművé. Ön az, aki képes arra, hogy egy nagyon nehéz időszak után az olasz politikát civilizálja, és jelzést adott nekünk arra, hogy ön lesz az az erős férfi, aki hozzájárulhat ahhoz, hogy az európai politika ismételten civilizáltá váljon. Mert komolyan el kell mondjam azt, hogy úgy gondolom, hogy erről van itt szó, az ön felszólalását figyelmesen végighallgattam, és néhány helyen úgy gondoltam, hogy jó volt a felszólalás, de nem lehetne még egyértelműbb? Nem lehetne még jobban kiélezni néhány helyen azt, hogy milyen nehézségekről van szó? A számaratokat Olaszország kapcsolatban hallhattuk Verhofstadt úrtól, Olaszország, Spanyolország, Portugália, Írország, ezek azok az országok, ahol az emberek félnek akkor, amikor a görögországi híreket olvassák. Mindig elmondjuk azt, hogy Olaszország nem egyenlő Görögországgal, Portugália, Spanyolország is más, Írország is más, de tudják, hogy a válság semmilyen módon nem ellenőrzött, ez bármikor kiterjeszkedhet, és láthatta már ön is hosszabb ideje, hogy a pénzpiacon, a banki szektorban itt, itt tevékenykedett, és úgy gondolom, hogy ön is feltehet néhány kérdést, amelyre még egyértelműbb válaszokra lenne szükség. Először is, amikor megnézi ön Görögországot, és azt mondja, hogy a poli- egy inkluzív, egy befogadó politikára van szükség, Európát össze kell tartanunk, akkor úgy gondolja el, hogy a válságpolitikával, ahogy az látható Görögországban, azzal a jó irányba haladunk? Mert én jelenleg nem tudnám ezt igennel megválaszolni. Néli Cruz tegnap azt mondta, hogy nem lenne az dráma, hogyha Görögország kilépne az eurózónából. Én ezt a fajta banalitást nagyon is veszélynek, veszélyesnek tartottam, hiszen mit is gondolhatnak erről a görögök? Ezen kívül nagyon sokat beszélt a fegyelemről, a költségvetési fegyelemről. Úgy véli-e ön, mint aki most rendet rak Olasz, Olaszországban, úgy gondolja-e, hogy jó-e az a költségvetési fegyelem, ha csak csökkentünk, mert ami Görögországban történik, az az, hogy csak csökkentünk állandó jelleggel, tehát nem csak arról van szó, hogy a költségvetés kell behozni, és a kiadásokat, bevételeket kell jó arányba hozni, de az, hogy csak csökkentünk, és minden egyes csökkentés ellenére az országnak, az emberek többségének, főként a szegényeknek egyre rosszabb a sora, ez lenne az út, ez lenne a perspektíva egy válságban lévő ország számára és mivel ön a banki szektorban tevékenykedett, talán ön meg tudja nekem válaszolni azt, hogy miért döntöttünk amellett, hogy azt mondjuk, hogy a nagy bankok túlságosan nagyok ahhoz, hogy hagyjuk őket veszni, és állandóan minden egyes nehézséget, amit látunk a banki szektorban, mindezek ellenére sokkal kevésbé hiszünk a, az országoknak, kevésbé bízunk az országoknak, és előírjuk az országoknak azt, hogy milyen fajta politikát kell folytatniuk, anélkül, hogy ezen elgondolkodnánk. Ezt nem is igazán értettem soha se, hogy miért van ez a fajta, másfajta megközelítés. Olaszországban elkezdett foglalkozni az adókerülés kérdésével, elindított egy adóvizsgálatot is, ezeket nagyon érdekes jelzésnek tartom, de kész lenne ön arra, hogy Európa szerte fellépjen azért, hogy legyen egy európai megállapodás, amely nem engedi meg azt, hogy ilyen nagy mértékben lehessen adót csalni, pénzt mosni, hiszen 300 milliárd euró vészel évente, hogyha 10, sajnos nem lehet hallani a felszólalót, mert megszakadott az elnök. Köszönöm a türelmét, elnök úr, engedjenek meg még egy szót a végén. Monti úr, egyetlen, egyetlen egy mondatot szeretnék mondani. Monti úr, ön, ami a miniszterelnököket illeti a válságban lévő országokban, ön nagyon különleges helyzetben van Európa szerte, egyrülálló tiszteletnek örvend. Úgy gondolom, hogy ön, mint eh, személy, úgy, mint korábbi biztos, nagy felelősséggel rendelkezik eh, annak tekintetében, hogy mi fog történni a válságban lévő országban, illetve az Európában még nem válságban lévő ország tekintetében is. Köszönöm szépen, elnök. Köszönöm szépen. Köszönöm, Hobbs asszony. Most pedig az európai konzervatívak és eh, reformerek nevében kellene képviselője szó. Köszönöm, elnök úr. Egy másik híres Monty, én természetesen a nagyon hasonló híres Monty Pythonra utalok, mindig csak az élet napos oldalát nézi. Most a gazdasági hírek elég sötétek. Olaszország van, eh, ami miatt optimista is lehet, és ebben az egyben egyetértek Ferhoztat úrral, Olaszország, hál' Istennek nem Görögország. De ezzel együtt a folyófizetési mérleg, a költségvetés, az egészséges többletből átfordult a súlyos hiány irányba egy évtized alatt, de a piacok elismerik, tisztelik az ön, azt, hogy ön lett a vezető. A tíz éves kötvényhozamok most már kezelhetővé váltak, a kamatok kezelhetővé váltak, köszönhetően az önögazdasági reformjainak, és elsősorban azonban az Európai Központi Bank fellépésének, ami nagyon jókor történt az önök szempontjából a költségvetési konszolidáció, gazdasági reform végül is működhet Olaszországban. Görögországban nyilvánvaló, hogy nem működnek. A Görögország csődje várható, és egy kilépés az Európai Unióból, ez Angela Merkel számára nem egy sikertörténet, de reméljük, hogy az eurozóna számára ez jó lesz. A költségvetési konszolidáció majd enyhíti a válságot, de persze az izoláció, az elszigetelődés hosszú távú, nem hosszú távú válasz a gazdaságpolitikára. Erre az igazi válasz, hogy sokan elmondták, a növekedés. Nagyon sok politikai nyilatkozatban van szó, hogy növekedés, munkahelyek, stb., de valljuk be őszintén, ez mind kudarcba val, kudarcba fulladt, mert csak szavakat hallottunk, ígéreteket politikusok szájából, és ez ritkán lesznek munkahelyek emberek. Ez a bürokratikus hozzáállás eh, tulajdonképpen eh, eh, rontotta a helyzeten. A közelmúltbeli politika, politikai anyagokat, elméleteket most már meg kell valósítani. Itt van például Mario Monti anyaga a belső piacról, amit Malcolm Harbour kollégám készített erről jelentést a belső piaci szakbizottságban. A versenyt amit hát, aláásta a harmonizációs törekvés, a liberáció helyett ez terjedt el, és ennek nagy katasztrofális hatása volt nagyon sok ország gazdaságára. A belső piac képes egy liberálisabb és rugalmasabb gazdaságokat létrehozni az egész EU-ban. Nem több harmonizációra, több szabályra, több burokráciára van szükség, és semmiképpen nem több Európára. Az én válaszom az, hogy jobb Európa, liberalizáltabb és vers nagyobb versenyelt eh, rendelkező Európa. Monti úr, miniszterelnök úr, én a demokráciáról beszélek. Önt persze nem választották meg a polgárok, csak az olasz parlament, de azért önnek nagy lehetősége van arra, hogy megfogalmazza ezt a, ezeket a víziókat, hogy a liberalizáció bajnoka legyen nem csak Olaszországban, hanem egész Európában. És hogyha ez a borzasztó nehéz, nagy kívás jelentő feladatot ön sikeresen megoldja, akkor az én frakcióm is támogatni fogja, és megköszöni az ön erőfeszítéseit. Macht hat jetzt für die Köszönöm szépen a GOA nevében Patrik Irák eh, úr következik. Köszönöm szépen, tisztelt elnök úr, köszönöm szépen. Attól tartok, hogy ismételten ezzel a felszólalással megpróbálják eh, eltusolni azt, hogy mi is hozza Európát a káoszba, ez a megtakarítás. Monti úron a fegyelemről beszélt, azonban a fegyelem, ez mindig a az emberekre vonatkozik, nem pedig a pénzügyi szakemberekre. Ezt láthattuk Görögországban is. Spórolni, spórolni, ez azonban nagyon halálos méreg lehet, hiszen nem lehet ki egyenlíteni a számlákat, ez rossz az emberek jólétére, nagyon sokat beszélt a demokráciáról, de milyen demokráciára gondolt ön is, Monti úr? Ön az, aki Olaszországban tönkreteszi a munkajogot, milyen demokráciára gondol, amikor Európában erről beszél? Hiszen nem is tárgyalnak már a szektorális szerződésekről, és milyen az, ahol egy nem demokratikusan választott trojka dönt egy országról. Ennek csak szankciókról beszélnek, bíróságról, azok számára, akik nem felelnek meg a spórolás normájának, tehát milyen demokráciáról beszélünk, nem a szerződéseket használják arra, hogy fellendülést hozzanak létre. A frakcióm nevében szeretnék néhány javaslatot tenni a foglalkoztatás és növekedés szempontjából. Legyen Európában egy minimumbér, és legyen egy minimális jövedelem Európában, úgy, ahogy azt már e, Európában is támogattuk a szociális és gazdasági rendszereket át kell alakítani, Európában a munka védelmet is javítani kell, véget kell vetni a szociális dömpingnek, és a tőkét is ugyanúgy kell megadóztatni. Európai szövetségre van szükség az ellen, hogy ne legyen tisztességtelen szabadkereskedelem, védelemre van szükség a határokon, és meg kell védeni a környezetet is nagy projektekre is szükség van, és ösztönözni kell az ipart, az innovációt. Mindez lehetővé válna, hogyha egy emberi szociológ, szociográfiai, illetve ökológiai fejlesztő alapot hoznánk létre az Európai Központi Bankkal együttműködve, amely az érintettek segítésével hitelezhetne egy százalékos arányban közvetlenül az államoknak. Tanácsi elnök úr, egyelőre a szerződés nem mondják, hogy ezt megtiltja, mert az azt jelenti, hogy a polgárok ellenében működik. Köszönöm. Köszönjük az RD frakció nevében Speroni úr kapszót. Presidente Monti, lei ha indubbiamente una grande competenza finanziaria maturata in ambito operativo. nyilvánvalóan monti úr nagy kompetenciával rendelkezik a maga szakterületén egyetemi körökben háromoldalú egyeztetések, tárgyalások kapcsán, és nemrég a Wall Street-en is járt, ott találkozott a nemzetközi pénzügyi nagyságokkal, akiknek köszönhetjük, hogy az euró övezet államai sokkal rosszabb helyzetbe kerültek. Mindez az ön szakterületével függ össze. És az ön gazdái vagy bűntársai, hogy így fogalmazzak, önnel együttműködve hatottak oda, hogy az unió pénzügyi helyzete jelentősen romoljon. Választást nélkül kerültek kormányok élére új vezetők, még szegényebbé teszik az adófizetőket, és a nemzetközi tőkemalmára hajtják a vizet. Önök ezt támogatták itt. Egy olyan európai koncepciót, amely számunkra nem kedves, nem drága, és semmi közünk hozzá. Giorgio Napolitánira emlékeztet. Az ember egyedül nem tud a válságból kilábalni, és mindkettő úgy, ahogyan ön azok, akik önnel együtt tovább járnak a hazugságban, Norvégia, Új-Zéland, Kanada, Ausztria, Ausztrália példáját említhetném, ahol demokratikus példát láthatunk. Unió nélkül, euró nélkül mégis működik a gazdaságuk, és határozottan jobban finanszírozható. Köszönöm, Speroni úr! Köszönöm. Köszönöm, Speroni úr! Köszönöm. Konbendit. Bendit úr. Köszönöm önnek is. Most viszont Golnis úré a szó. Leider für eine Minute. Egy perc, 30 másodperc csak Golnis úr az ön ideje, sajnos. Monsieur, Monsieur President. Tisztelt tanácselnök úr! Sokan üdvözlik a gyors intézkedéseit, a szigorúságot, és hogy az összes követelménynek eleget tesz. Hát Drági úr a Goldman Sachs feltételeit teljesíti, az Európai Központi Bank elnökeként a munkaerőpiac helyzetét viszont nem sikerült csak a szociális vívmányok kárára stabilizálni. Bátorság rejlik -e ebben, tanácselnök úr? Amikor kinevezték erre a posztra, akkor tudta, hogy folyamatosan, felelősen kell dolgoznia. De anélkül, hogy az ön által irányított emberek ellenőrzés alatt tarthatnák, és hogy egy adott esetben szavazással visszahívhatnák. Egy kicsit homályos körökben mozog az ön munkája, trialógusok során a demokrácia itt deficitet mutat, még akkor is, hogyha parlamenti többséggel rendelkeznek. Európában integrálni kell, de a szubszidiaritást is tiszteletben kell tartani. Tanácsi elnök úr, akkor, amikor az osztrák Svoboda úr, Ferhofstadt úr, a liberál, liberális frakció a flamand részéről angolul mert ugye itt létezik tolmácsolás, és az ember lenézi az anyanyelvét, Ferhofstadt, tehát nem az angol hazafiaknak a nyelvét kellene használni. Most pedig a bizottság részéről Sefcsovics úr szó. Köszönöm, elnök úr. Miniszterelnök úr, tisztelt képviselők! Olaszország a pénzügyi válságba válságnak igen nehéz helyzetben látott neki, de első nap rögtön a Monti kormány megmutatta, hogy mennyire határozott, eltökélt, és már most is jó néhány fontos döntés áll mögöttük. Decemberben új megszorító csomagot fogadtak el, amely az államháztartás megszilárdítását célozza, és remélhetőleg lehetővé teszi, hogy 2013-ra szuficites legyen a költségvetés, és az államadóság csökkenő pályára álljon. Ugyanakkor az elmúlt hetekben adózási, nyugdíj, versenypolitika, környezet, közigazgatási, illetve az üzleti környezet terén is fontos szerkezeti reformokat fogadtak el. Az administratív közigazgatási egyszerűsítés növelheti a versenyképességet, és általában javíthatja az üzleti légkört, és a gazdaság alkalmazkodós, alkalmazkodó képességét is javítja. Én a bizottság nevében csak üdvözölni tudom ezeket a lépéseket, és természetesen szívesen eh, segítjük, támogatjuk az olasz kormányt, amelyben, amikor tudjuk. Konkrét példa erre az ifjúság eh, körében tapasztalható magas munkanélküliség elleni fellépés. 2013-ig eh, átprogramozzuk a struktúrás lapokon megmaradt pénzeket ennek érdekében. Ahogy ön is láthatta, hallhatta, az Európai Parlament önök mögött áll, sok barátja van és tisztelője híve az Európai Bizottságban is, ezért Olaszországnak, az ön kormányának, és ennek személyesen is sok sikert kívánok a munkájában. Köszönöm, elnök úr. Köszönöm, Sefcsovics úr. Most pedig Monti miniszterelnök urat illeti a szó. Signor Presidente, siccome ho preso... Köszönöm szépen, elnök úr. Mivel egy kicsit hosszabban beszéltem az elején, ezért elnézést kérek. A következtetéseimet gyorsabban szeretném most ismertetni. Először is köszönetnyilvánításokkal szeretném kezdeni. Elnök úr és képviselő urak és hölgyek, köszönöm önöknek, hogy ilyen nagy tiszteletet tanúsítottak hazám iránt. És ezeket az érzéseket, intézkedéseket üdvözölték, amelyeket ismertettünk, és ez számunkra komoly erőt ad. Olaszország számára kedves ez a támogatás, és Európa szempontjából Olaszország szerepét erősíti. Sefkovics úr, biztos úr, önnek is köszönöm az elmondottakat. Csak három-négy dologra szeretnék reagálni fenntartva a lehetőséget, hogy megviz, megvizsgálhassam szöveg szinten ezeket a bonyolult filozófiai mélységű kérdéseket. Speroni úr szavaiért is köszönetet szeretnék mondani, és a két kérdés, amire röviden szeretnék kitérni, az egyik ezek között egészen rövid, a másik egy kicsit hosszabb. Gornis úr. Nos, nem dicsekedhetem, ugye így szokás ezt mondani. Választott demokratikus legitimitással nem büszkélkedhetek, de annyit mondhatok tájékoztatásul, önnek és másoknak, hogy nem indultam legitim státuszért választásokon, hanem spontán módon eh, lettem vezető, és biztos vagyok abban, hogyha azt kérnék egy adott nehéz pillanatban az ön hazájában, hogy tartsanak választásokat, valószínűleg ön is nemet mondana a demokratikus legitimitás elvesztése nélkül. Ami pedig amit pedig hozzá szeretnék még ehhez tenni. Köszönöm szépen a az iménti kedves tapsot, reakciót a szavaimra. Hans asszony, szeretnék egy kicsit a görög helyzettel részletesebben foglalkozni, mert itt nagyon fontos dolgok hangzottak el. Valamennyien komolyan elgondolkodtunk a görög helyzeten, és én az egyik legidősebb lehetek itt a teremben, és ezért történelmi rálátással rendelkezem, és tudom, hogy Görögország nehézségei milyen régi múltban gyökereznek, és hogy milyen komoly erőfeszítéseket tett Görögország. Azt se felejtjük el, hogy a görög politika az utóbbi számos év során egyszerű külső megfigyelőként szerényen mondom a következőt, hogy tökéletes katalógust mutatott Görögország szakpolitikája a helytelen gyakorlatból Európában. Így szoktuk ezt megfogalmazni. Egészen röviden megfogalmazódik ez abban a pontban, amelyre utalok. Nemzeti szinten működik a demokrácia Európában, de európai szinten is. És emiatt két szinten is veszély fenyegeti a demokráciát, és a demokrácia példáját, a jól működő demokrácia példáját sok évig Görögországban véltük felfedezni, ugyanakkor korrupció, nepotizmus, a verseny hiánya, a beszerzések során a visszaélések, az adócsalás jellemezte ezt az országot. És még akkor is, hogyha szigorúan ítélhetjük meg az euró, illetve a gazdálkodás szempontjából Görögország helyzetét. Kritikával kell illetni egyes túlzó intézkedéseket. A Németországban kitalált stabilitás kultuszt, az euró követelményeit, a Maastrichti követelményeket. Úgy gondolom, hogy komolyabban kellett volna venni az egyes tagállamoknak a politikai működését. És valóban igent kell mondani minden előírása a deficitre, mert ez nem csak az ország helyzetét, hanem a következő generációnak a helyzetét is előkészíti. És talán egy kicsit túl hangsúlyozzuk a szigorúságot, de olaszként és örömteli, hogy ezt mondhatom, hogy a vele járó problémák ellenére ez egy jó irányba mutató elvárás. És sok évig nem volt kellő fegyelem, hát most ezért van szükség szigorításra. Köszönöm szépen. Köszönöm, miniszterelnök úr, az előadását. Ezzel zártuk a téma vitáját.